a 122-es eljárási szabályzatbeli cikke alapján. Legfeljebb egy órában folytatjuk ezt a vitát. Elsőként a közép-afrikai köztársaság helyzetéről teszünk egy áttekintést, és utána az állásfoglalási indítványról fogunk majd szavazni. Romera asszony az egyik állásfoglalási előterjesztőként fog szólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok kollégámhoz hasonlóan bennünket is nagyon aggaszt a közép-afrikai köztársaság helyzete, hiszen súlyos következményekkel jár a lakosságra az események sora. Abu Musa, mióta az új elnök Ján ellenesszának átvette a hatalmat. A politikai helyzet és a biztonsági helyzet nagyon romlott, fosztogatnak a nők terhére erőszakos cselekedeteket köz, követnek el, gyermekkatonákat verbuválnak. Annak ellenére, hogy a vallási vezetők felszólamolnak annak érdekében, hogy az erőszak csillapodjék, de úgy tűnik, hogy a helyzet kicsúszik az ellenőrzés alól, amennyiben nem sikerül megfelelő intézkedéseket foganatosítani. Ezért mi és a többi frakció azt kérjük a közép-afrikai hatóságoktól, hogy zabolázzák meg az erőszakot, és a megfelelő megállapodást pedig hajtsák végre. Üdvözöljük az Európai, az ENSZ biztonsági tanácsának döntését a biztonság újra megteremtéséről és a jogállamiság újra megteremtéséről, is minden felett felszólítunk arra, hogy tartják tiszteletbe az emberi jogokat, és garantálják az emberi és a humanitárius szervezeteknek a hozzáférést a rászorulókhoz, és tartózkodjanak a civil lakosság elleni mindenfajta erőszakos cselekedettől. Ezen felül pedig az nemzetközi büntetőtörvényszék vizsgálatait is támogatjuk, és a fegyver embargóról szóló ENSZ határozatot eh, az Közép-Afrikai Köztársaság ellen is támogatjuk. Köszönöm. Köszönöm. Romeva Irueda, és most Belán kollega jön egy percben. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt néhány nap során több száz ember halt meg Banguiban a bangui halat, halottak között két francia ejtőernyős is van, akikről nem tudjuk, hogy kilőtte le őket. A külföldi újságíróknak menekülnie kellett. A szelekai lázadók a keresztény lakosság ellen lázadtak föl, és egyre reménytelenebb a helyzet. A további eszkaláció tömegmészárláshoz vezethet. Ezért felszólítom a konfliktusban résztvevő feleket, hogy tartózkodjanak az erőszaktól, az elkövetőknek pedig tartós, ped, elkövetőket pedig büntető törvényszék elé kell állítani. Remélem, hogy az ENSZ megvédi a, a lakosságot az további cselekményektől. Köszönöm szépen, Bilán kolléga. Most, per, most pedig De Kaiser asszony kapszott egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A francia a katonák előtt tisztelni szeretnék, akik Közép-Afrikában életüket veszítették. Sajnálatosnak tartom azt, hogy több mint egy év után mint a Zsorzsia Vasszony, illetve a külügyi szolgálat felhívta erre a figyelmet, a problémára ilyen sok idejére volt szükség egyes indítani az ENSZ-nek annak érdekében, hogy megvédjük Közép-Afrikát. Tudjuk és tudtuk azt, hogy népírtás veszélye merül fel, illetve merült fel, és ezt tudtuk is. Túlságosan sok időt vesztegettünk, mire végre történt valami. Hallottam olyan dolgokat, amelyek elfogadhatatlanak a frakciónk számára. Hallottuk azt, hogy a francia fellépés nem segítette Közép-Afrikát. Én visszafogott vagyok, ami a katonai beavatkozást és műveleteket illeti, de azt gondolom, Franciaország megpróbálta megértetni azt, hogy túlságosan sokáig nem történt semmi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen De Kaiser asszony. Préda kolléga kap egy percben szót. Harmadik alkalommal beszélünk Közép-Afrikáról ebben az évben. Most az új erőszak hullámra reagálunk, illetve az elnyomásra, vallási elnyomásra. Hangsúlyozni szeretném azt a tényt, hogy nem Európa avatkozott be katonailag, hanem Franciaország, 50 millió eurót szavaztottunk fel az Eurizma művelethez, és az Európai Unió létrehozott egy légi eh, hidat Bangi térségében. A Kaiser kollégának igaza van, amikor hangsúlyázta azt, hogy Gerugiava biztos asszony már régóta jelezte azt, hogy itt egy probléma van. Azt gondolom, hogy most fel kéne, hogy lépjen, hiszen egy nagyon-nagyon súlyos humanitárius válsággal állunk szemben, és ezt még néhány ideje nem tudtuk volna elképzelni. Köszönöm szépen. Verzsá kolléga asszony kap szót egy percben. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation A sürgősségi állásfoglalási indítvány elfogadása óta változott a helyzet, és év eleje óta beszélünk erről a programról. Ami az előző éveket illeti, az emberi jogok megsértése egyik diktatúrából a második diktatúrára tért át ez az ország. A francia kormány számára egy fordulópont ez a terület. Ami a katonai bázist illeti, több mint 50 katonai művelet történt a kolonizációs időszak vége óta az afrikai kontinensen. A francia haderők felkészültek a beavatkozásra, és azt gondolom, hogy ez egy kicsit előre ment a dolgoknak. Koordinált módon történt a beavatkozás, és a korábbi elnök ellen vannak olyan csoportosulások, amelyek igyekeztek fel lépni. Korábban nem látott erőszakos hullám vette kezdetét, ami pedig a másik kérdés illeti, ezt instrumentalizálták, a francia beavatkozást az ENSZ állásfoglalás indítványának próbálják meg alátámasztani. Igen, az emberi jogok helyzete, a két um, francia katonának tisztelettel adózhatunk, akik életüket veszítették, és az elsoglási indítvány az ENSZ mandátorára is felhívja a figyelmet, de nagyon fontos, hogy a jövőről is beszéljünk a közép-európaiak számára, akiknek végre joguk legyen felszólalni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Verzse asszony. Akár még 20 másodpercet is felhasználhatott volna, hogyha lassabban beszélt volna, és akkor én is többet értettem volna a dologból. Most pedig Préda úr kapja meg egy kérdés erejéig a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én értem, hogy ön nem ért egyet a katonai beavatkozásra, de mi az ön alternatívája? Mit javasol? Tehát ha nem jó a francia katonai beavatkozás, akkor az ön számára konkrét módon mi fogalmazódik meg alternatívaként? Ön mit tett volna ezen feltételek mellett? Köszönöm. Monsieur Preda, vous avez l'habitude... Préda úr, általában ön figyelmesen szokott engem hallgatni, volt egy pont, amikor eh, én a katonai művelet ellen szóltam, de én nagyon sajnálatos tartom, hogy ilyen típusú beavatkozással került sor. A nemzetközi közösséggel szemmel, hogy azt mondani, hogy Franciaországba kell avatkozni. Egy éven keresztül kértük az ENSZ elsoglalási indítványát, ez nem elég. Az ENSZ hader, hadie csapatai a helyszínen nincsenek abban a helyzetben, hogy előre lépjek. Hát itt közös nemzetközi felelősségvállalásról van szó. Hát én nem mondtam a katonai beavatkozásról semmit, én sendosnak tartom a két francia katona elhalálozását. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Kollegin. Köszönöm szépen, Verzse asszony. Jeten Meki asszony kap szót. Yes. Kuten täällä jo todettiin, nyt meneillään oleva... Köszönöm szépen. Ez a katonai beavatkozás amelyet Franciaország hajtott végre. Francia elnök Holland két nappal ezelőtt elmondta a két katona halála kapcsán, hogy erre a beavatkozásra szükség volt. Mindannyian aggódunk a humanitárius helyzet miatt a közép-afrikai köztársaságban. Hiányzik az élelem, hiányzik a biztonság legfőbb Csak néhány gyerek tud iskolába járni, nincs mit enniük, a legtöbben nem tudnak iskolába járni, és számos probléma van. Pozitív dolog az, hogy az Európai Unió megnövelte a humanitárius segítség nyújtását. Nagyon fontos biztosítani ennek a, az segítségnek az eljutását. Nagyon fontos felséget vállalni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jeten Meki. Asszony, az állásfoglalások szerzői kaptak eddig szót, most pedig a frakciók hozzászólói köz, köz, következnek Szonik úr elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Eszkalálódik a helyzet. A Szeleka koalíció csapatai lábbal tiporják az emberi jogokat. Az erőszak áldozatai pedig nagyon gyakran éppen a nők és a gyermekek. December 5-én 72 óra leforgása alatt Bangújban 400 ember halt meg, mert megölték őket. Igen aggasztóak ezek az erőszakos cselekedetek, ráadásul gyakran bűnözői szervezetek, felfegyverzett um, szoldateszkák gyilkolnak és mészárolnak. Uh, ez ellen fel kell lépnünk, és örömteli, hogy az ENSZ egy béke missziót tervez elküldeni a közép-afrikai köztársaságba. Nem szabad, hogy egyedül hagyjuk őket, és az Európai Uniónak egy politikai tervelőkészítésében is részt kell vennie, amely a jogállamiság helyreállítását szolgálhatná ezen országban. Köszönöm szépen, Szonik. Most pedig Dezir úr kap szót másfél percben. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Március 24-a óta civilek elleni felépések az erőszak, a fosztogatás egy eh, nagyon súlyos helyzetbe taszították a közép-afrikai köztársaság, több ezen hagyták el lakóhelyüket, és drasztikus a helyzet. Éppen ezért szükség volt a fellépése. A biztonsági tanács egységesen elfogadta az elsoglási indítmányt, és a ENSZ mandátum alatt avatkozik be december 5-e óta az afrikai csapatok mellett az Európai Unió támogatásával az ottani helyzetbe, azért, hogy megvédje a lakosságot, és előkészítse a demokratikus általmat. Támogatom az Európai Parlami, Parlament segítségnyújtását, és a két katonának tisztelegni szeretnék, akiket eh, meggyilkoltak. Hozzá szeretném még fűzni azt, hogy szükség volt erre a gyors fellépésre, viszont nagyon fontos, hogy globális és fenntartható választ próbáljunk meg megtalálni, amely választ ad a biztonságra, a monetárius helyzetre, a fejlesztésre, a politikai átmenetre, illetve a szabad választások megszervezésére. Ma van szükség eh, a mobilizálásra az Európai Unió részéről, annak érdekében, hogy erre a válságra reagálni tudjunk. Ez az Európai Parlament üzenet, és remélem, hogy ezt uh, meghallgatják majd. Köszönöm. Szia, ez fog... Köszönöm szépen, de szia kolléga. Most pedig Takula kolléga kap egy percben szót. Puhemies, tämä... Köszönöm, elnök úr. A Közép-Afrikai Köztársaságban nagyon súlyos helyzet alakult ki. Az Európai Unióban gondolkodnunk kell arról, hogy hogyan tudjuk támogatni a fejlődést a béke felé. Nagyon sok az erőszak, az erőszakos fellépés a nők ellen, a gyermekek ellen, és nagyon sok háborús bűncselekményt követnek el. Mit tehetünk a béke érdekében és a béke létrehozása érdekében? Személy szerint azt gondolom, hogy az Európai Unió szerepet játszik, az európai, illetve az afrikai köztársasággal együtt, közép-afrikai köztársasággal együtt, és az ensz együtt meg kell találni a segítségnyújtás mindenféle formáját annak érdekében, hogy a stabilitás megerősödhessen a régióban, illetve fontos, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák. A különböző vallási közösségeknek pedig párbeszédre kell lépniük egymással. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kollege Köszönöm szépen, Takula kolléga, most pedig egy percben Paska kolléga kap szót. Elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. A Közép-Afrikai Köztársaságban már egy éve különböző fegyveres csoportok harcolnak egymással, és rettegésben tartják a civil lakosságot. Fentarthatatlan és elfogadhatatlan ez a helyzet, a nemzetközi szervezetek nem tudják a civilek biztosságát garantálni, mi több az afrikai haderő sem tudott rendet teremteni az országban. Ezért úgy gondolom, hogy a közrend és a biztonság megvédésének egyedüli lehetősége abban rejlik, hogy az ENSZ határozatát érvényre juttassuk, és egy nemzetközi missziót küldjünk a Közép-Afrikai Köztársaságba. Úgy gondolom, hogy meg kell erősítenünk humanitárius segítségnyújtási kapacitásainkat is, annak érdekében, hogy a rend megteremtésével párhuzamosan elegendő élelmiszer jusson ezen nélkülöző lakosságnak. Köszönöm, Paska kollega, most pedig Kretu asszony kap szintén egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyolc hónapos késés után az ENSZ biztonsági tanácsa egyhangulag fogadta el azt a határozatot, amely a közép-afrikai államnak a megsemmisülését hivatott megakadályozni. 1 millió 300 ezer emberről van szó, akik jelenleg többek közt menekültként az éhínséggel küzdenek. Meg kell védenünk a civil lakosságot, és a lehető legjobban helyre kell állítanunk az élelmiszer ellátást. Az Európai Uniónak hozzá kell járulnia a civil lakosság védelméhez annak érdekében, hogy a nemzetközi beavatkozás sikeres legyen. Ehhez békefenntartókat kell oda küldeni, de kell, hogy legyen ennek a dolognak egy politikai dimenziója is, hogy itt a régióban újra a béke köszöntsön be, és szabad választások legyenek. A véget nem érő konfliktus gyakorlatilag szét törte az országot, és vallás háború szélére sodorta az országot. Köszönöm szépen, Kerecó asszony, most átérünk a spontán hozzászólásokra. Elnézést kérek önöktől azért, hogy nem tudok mindenkit, aki jelentkezett erre, nem tudok mindenkinek szót adni. Hübner asszony kap elsőként szót. Republika Środkowej Afryki to klasyczny przykład państwa, które mimo afrikai közép, a közép-afrikai köztársaság klasszikus példáját adja annak, hogy egy ország hiába rendelkezik gazdasági lehetőségekkel, a geopolitikai helyzete okán etnikai és vallási széthúzás áldozatává válik. És minden gazdasági lehetőség ellenére világ egyik legszegényebb országa keresztények és muzulmánok esnek egymás torkának, szexuális erőszakot követnek el nőkön, gyermekeken, és a különböző nemzetközi szervezetek köztük az ENSZ is felhívta már hosszú ideje a figyelmet arra, hogy a tömeggyilkosság és a nyílt vallási háború veszélye fenyeget. Az ideigi erőfeszítések, melyekkel a helyzetet próbálták megoldani, sikertelenek voltak, ezért külső beavatkozásra van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Styler asszony kap szót. Parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Eszkalálódik a helyzet a Közép-Afrikai Köztársaságban is. Ez a tisztelt házat igen aggasztja, de nem csak bennünket, hanem az egész nemzetközi köz közösséget. Azóta, hogy a szeleka lázadók lázadni kezdtek, azóta naponta lábbal tiporják az emberi jogokat, és a keresztényi milíciák és a más milíciák is kölcsönösen gyilkolnak. A szektáriánus erőszak a népgyilkosság veszélyével fenyeget az egész régióban a nemzetközi közösségnek, fel kell lépniem. Franciaország 1600 katonát küldött a térségbe az ENSZ biztonsági tanács határozatának értelmében. Sürgős beavatkozásra van szükség a béke és a rend újra megteremtésé érdekében az országban, hiszen példátlan, ami a közép-afrikai köztársaságban történik. Remélem, hogy minél gyorsabban meg tudjuk oldani ezt a szörnyű válságot. Köszönöm. Köszönöm, Styler asszony. Ezzel lezártuk a spontán felszólalások körét, és most megadom Czolos biztosnak a szót. Merci, monsieur le président, mesdames. Köszönöm, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők. Köszönöm a parlamentnek az állásfoglási indítvány elfogadásához az emberi jogok sértéséről, illetve a jogi helyzetről a közép Köztársaságban. A legsúlyosabb válságot éli meg az ország, és ez mindannyiunknál megkongatta a vészharangokat. Több alkalommal, legostos alkalommal, december 5-én a felső képviselő elmondta aggodalmait az erőszak eszkalálódása kapcsán, illetve a nagyon súlyos emberjogi sértések kapcsán, amelyeket teljesen büntetlenül követnek el. Az önök elsoglása indítványán megfogalmazott agályokkal egyetértünk, illetve hát ezekben osztozunk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a nemzetközi közösség minél hamarabb fellépjen, és kerülje el azt, hogy a helyzet tovább eszkalálódjon. A nemzetközi közösségnek választ kell találni a politikai dimenzióra is, az emberjogi helyzetre, a monetárius válságra. Az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszik a nemzetközi szervezeten belül, az ENSZ együtt a legfőbb nemzetközi felekkel együtt, a Közép-Afrikai Köztársaság gazdasági közösségével együtt, a közrend helyreállítása, a lakosság védelme továbbra is abszolút prioritások maradnak. Az Franciaország segített az afrikai erőket, és több tagország is támogatta őket annak érdekében, hogy helyreállítsák a biztonságot, és véget vessenek az erőszaknak. Az Európai Bizottság már eddig is megpróbált uh, mobilizálni, és összesen 50 millió eurót szabadított fel a béke helyreállítása érdekében a MISZKA nevű misszió keretein belül. A 2013-as eh, ENSZ eh, állásfoglalási indítvány egy nemzetközi vizsgálóbizottság felállítását eh, tervezi. Az Európai Unió nagyon fontos, hogy továbbra is szoros figyelemmel kövesse az emberjogi helyzetet az ENSZ szervezetével együtt. A közép-afrikai segítségnyújtás, sürgős segítségnyújtás a leginkább rászorultak számára, illetve nagyon fontos, hogy középtávú műveletek is megvalósuljanak, illetve különleges intézkedésre vonatkozó javaslatot fogadott el a bizottság annak érdekében, hogy a stabilizáció, stabilizálódási programot fogal, fogal, fogadjon el 10 millió euró értékben. Ezek a különböző eszközök a nemzeti uh, a megbékélést, a, a vallások közötti párbeszédet hivatottak előmozdítani, és szorosan együttműködünk az emberjogi főbiztossággal, az ensz belül, illetve nagyon fontos független sajtót lehetővé tenni azért, hogy objektív hír beszámolás történhessen. Az Európai Külügyi Szolgálat a Rehabilitation and Development program keretein belül próbálja meg a, a köztársaságban a legalapvetőbb szociális szolgáltatásokat helyreállítani. Bizonyos projekteket eh, felfüggesztettünk, de segítségnyújtás sosem szűnt meg. Az Európai Unió az átmeneti időszakot eh, figyelemmel kísér, illetve demokratikus intézmények felállását támogatja. Ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, éppen ezért fontos a megosztott erőfeszítések um, kifejtése. Meghatározó lesz, hogy milyen módon tudja hosszú távon a nemzetközi közösség fenntartani felelősségvállalását. A külügyminiszterek is beszéltek, illetve beszélnek majd a következő általános ügyek tanácsán, december 16-án a közép-afrikai köztársaság helyzetéről. Az Európai Unió aktív módon továbbra is eltökélt, és partnerével együtt, szoros együttműködésben igyekszik stabilizálni a közép-afrikai Köztársaságokat, és kivezetni egy tartós válságból. Köszönöm. Komisszár Csölos. Köszönöm szépen, Csolos biztos. A vita végén összesen hat állásfoglalási indítvány érkezett. Ezzel lezárom a vitát, és a viták után kerül sor az állásfoglalási indítványokról való szavazásra. A következő napi rendi pontra